Welcome back. We will now proceed. Mindenkit üdvözlök, folytatjuk a munkát a 15-ös napi rendi ponttal. Európai platform létrehozásáról van szó a be nem jelentett munka elkerülésére. Ebben a szakbizottságban a témával már foglalkozunk, és Pirinszki úrnak adom meg a szót a jelentéstevőnek. Köszönöm szépen, állnak asszony. Ez a téma a szakbizottságunk napirendjén van már jó ideje, és meg szeretném osztani önnel és a kollégákkal, azt az értékelést, amelyet eh, készítettem a benyújtott módosítók alapján. a rendelkezés álló idő alatt. Először azt szeretném megemlíteni, hogy a jelentés, amit készítettem, 71 módosító indítványt tartalmaz a bizottsági javaslathoz. Azok a módosítók, benyújtásra kerültek, 395 ilyen van, és mindenkinek köszönetek szeretnék mondani, aki időt és fáradtságot nem sajnálva elmélyült ebben a nehéz témában, illetve megfogalmazta ezeket a módosítókat. Én magam 25 eh, új módosítót nyújtottam be, 15 saját módosítóim, a többit pedig társ módosítók más kollégákkal együtt, Anges Junkeris kolléganő, Evelyn Régner, és John Simon képviselőtársaim szintén aláírták. Fel szeretném hívni a figyelmet három olyan fontos kérdésre, amelyek döntő fontosságúak, illetve amelyek képet adnak a módosítók alapján. Nagyon fontos, hogy a szakbizottságunk világos értelmezést alakítson ki erről a témáról, illetve az értékelés is közös legyen. Az első aspektus a platform alapvető természetéhez kapcsolódik. Ez a platform mit is fog végezni? Felmerült egy aggodalom itt a szakbizottságban számos vita kalmával, hogy amikor intézkedésekről beszélünk a platform kontextusában, akkor Létezik az a nézet, hogy a platform intézkedéseket fog előírni, illetve a platform szintjén kerülnek kialakításra az intézkedések, és sok kolléga jelezte aggodalmát, ezeket tükrözik a módosítók is. Hát attól tartanak a kollégák, hogy ez feladatokat vesz el a tagországoktól. Én ezt hangsúlyozni szeretném, mert azt gondolom, hogy kulcsfontosságú mindez az általános megközelítés szempontjából, a különböző tagországok hozzáállása szempontjából, ez a kollégák értékelése szempontjából, hogy ezt a platformot létrehozzuk. A pozitívum az, hogy nincs kétség afelől, hogy a platform létrehozására szükség van. Az összes benyújtott módosító támogatja ennek a platformnak a létrehozásán. Az aggodalom a kételj akkor kezdődik, amikor arról van szó, hogy a platform feladata mi lesz. Bekapcsolódik-e intézkedések kialakításába? Nagyon világosan szeretnék fogalmazni, hogy azok az elképzelések, miszerint a platform vitafórum lesz, a legjobb gyakorlatok cseréjének helyszíne, az információ közvetítésének fóruma, illetve felelősségteljes információ, információ megosztásának helyszíne, a be nem jelentett munka fogalmának értelmezésére jön létre ez a platform, illetve nagyon fontosak a mennyiségi paraméterek. Az intézkedések továbbra is a tagországok kezében maradnak, senki nem gondolja azt, hogy ez a platform intézkedéseket fog elfogadni, illetve előírni. Köszönöm szépen a kollégáknak, az árnyékjelentéstevőknek a munkáját, akik két ülésen vettek részt november elején az elmúlt évben, illetve tegnap. A cél az volt, hogy megfelelő orientációt alakítsunk ki arról, hogy miről is beszélünk, és nagyon remélem, hogy előadásom után, illetve bevezetőm után, amikor a szövegezésre sor kerül, ki fogunk küszöbölni minden félreértést azzal kapcsolatban, hogy a platform nem intézkedéseket generáló entitás. Második alapvető megjegyzésem, elnök asszony, a regularizációhoz kapcsolódik. A kollégák tisztában vannak azzal, illetve korábbi alkalmakkor szintén megpróbáltam bemutatni azt az érvet, hogy a létrehozandó platform természetesen elsősorban az együttműködés szintere kell, hogy legyen, amely hozzájárul ahhoz, hogy megakadályozzuk a be nem jelentett munkát. Tehát fontos, hogy ne hunyjunk szemet a folyamat fölött, illetve fontos, hogy limitáljuk a lehető legnagyobb mértékben ezt a jelenséget. Jelentős a be nem jelentett munka aránya, ez nagyon súlyos probléma, sok tagországban, szinte az összes tagországban megjelenik. Tehát a megelőzés, az eltántorítás és a büntetés nem maradhatnak egyetlen eszközök. Nagyon fontos, hogy proaktív megközelítést alkalmazzunk, és mint mindannyian tudjuk, sok vita folyt arról, hogy mit is jelent a regularizáció. Talán maga a szó is furcsán hat. Itt nem igazán nyelvi kérdésről van szó, hanem arról, hogy mit is takar ez a szó. Nagyon fontos, hogy együttműködjön a platform olyan intézkedésekben, amelyeknél amely hozzájárulhat ahhoz, hogy a be nem jelentett munka bejelentett munkává válhasson. A FAM szakbizottságban is szavaztunk egy pontról, amikor is a formális, az informális a formális gazdaságra történő átalakítást támogatták a képviselők. Természetesen a kollégákat arra invitálom, hogy a lehető legjobb módon járuljanak hozzá a szövegezési munkálatokhoz de mint említettem, ezt fontos szem előtt tartani. A harmadik megjegyzés. Nagyon fontos, hogy működőképes legyen ez a platform megfelelő módon, ne pusztán közgyűlés legyen, ahol mindenki beszédeket tart, de vitára nincsen lehetőség. Tehát fontos, hogy jól struktúrált legyen ez a platform, jól kialakított, ahol értelmes vitára van lehetőség. Tehát nem arról van szó pusztán, hogy a területek összeülnek és beszélgetnek. Minden tagországnak felelős tagja lesz, amely együtt működik a kormány szintű és nem kormány szintű szervezetekkel, illetve jó lenne, hogyha minden európai szakszervezetet képviselne valaki, az európai munkavállalói szervezeteket is képviselni valaki a platformban, és természetesen szükség van arra, hogy a bizottság fontos szerepét is elismerjük itt, mint jelenlévő tag szerepét. Ami a tényleges menedzsmentet, a platform irányítását illeti, erre is oda kell figyelnünk, más tapasztalatokat is megvizsgáltunk más platformok kapcsán, amikor a menedzsment kombinálódott a bizottság részvételével, illetve az ownership elve, tehát tulajdonlás elve, pedig a platform két képviselőjének jelenlétével érvényesült. Tehát az az elgondolás él, hogy legyen ez egy munkaformátum, megfelelően működő irányítással, illetve megfelelő iránymutatásokkal, azért, hogy sikerülhessen az általános célokat elérni, illetve, hogy hozzáadott értéket teremtsünk a felelősségvállalás kötelezettségek szintjén minden ország esetében. Fontos, hogy minden ország foglalkozzon a be nem jelentett munka problémájával. Mondandómat azzal szeretném zárni, hogy reményemnek a hangot, illetve én úgy értem a platformot, úgy értelmezem, hogy itt lehetőség lenne a különböző szakszervezetek, vállalatok, fiskális és adóhatóságok találkozására, illetve nagyon fontos, hogy ez egy erőteljes eszköz legyen a büntetés szempontjából is, mindazok esetében, akik profitálnak a be nem jelentett munkából, vagy hálózatként, akik ilyen munkát felkínálnak, vagy pedig olyanok szempontjából, akik torzítják a versenyhelyzetet. Nagyon fontos, hogy ez a platform megvédje a munkavállalók jogait, illetve elítélnék azokat az elfogadható munkakörülményeket, amelyek között a be nem jelentett munkavállalók dolgoznak. És nagyon fontos megfelelő ösztönzőket találni, anélkül, hogy ezek részletére kitérnénk. De fontos, hogy ezek szintén a platformot támogassák. Köszönöm szépen, hogy lehetőséget kaptam és bemutathattam ezt az anyagot, lehet, hogy kicsit hosszasan szóltam. De azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos téma, és köszönöm szépen a kollégák hozzászólását, várom a további hozzászólásokat. Now, uh, I... Köszönöm szépen, Pirjenszki úr. Az elnyékentőstevők kapnak szót két percben. Romána Tom kap először szót a néppárt képviseletében. gospodu Pirinszki. Nem szépen elsőként szeretnék mindenkinek köszönetet mondani Pirinszki úrnak, a jelentéstevőnek. Nagyon jó ez a munka, fontos dokumentum ez. Rengeteg módosítót kapott az anyag. Tudjuk, hogy rengeteg módosító került benyújtásra, tehát hatalmas munka volt mindezt kezelni, és aztán kompromisszumra is szükség lesz, hogy optimális eredményre jussunk. Tudjunk, tudjuk, hogy ez egy nagyon súlyos probléma, egyes tagállamokban különösen nagy méreteket öltött ez a jelenség, és ezt a között a lett elnökség egyik prioritása is, ahogyan a miniszter említette itt a szakbizottságban, és ez mindenképpen az örömünkre szolgál. Tehát ezt a problémát hatékony eszközzel kell kezelni, amely lehetővé teszi ezen jelenség megakadályozását. Itt van ugye ez a platform ennek eszközeként. Nos, ahogyan a frakciónk részéről eddig mindenki hangsúlyozta, nagyon kell figyelnünk a probléma kulcs elemeire. Elsőként azt szeretnénk, hogy ez a platform világos működési keretekkel legyen felruházva. Természetesen itt nem öncél kell, hogy legyen ennek létrehozása, hanem bizonyos célokat kell ezzel elérni. Az egyik a bevált gyakorlatok cseréje. Nagyon fontos, hogy elkerüljük azt, hogy ezen platform működése során ne ö, avatkozzon a tagállamok ö, hatásköreibe. Tehát ez csupán a bevált gyakorlatok ö, cseréjének eszközeként kell, hogy működjön ez a platform. Azt hiszem, hogy a viták eddig ö, megfelelő irányba mutattak, meghallgatjuk a többi frakció véleményét, és bizonyos vagyok abban, hogy jó kompromisszumot érünk majd el, egy megfelelő javaslat születik. Thank you. And now Lynn... Köszönöm szépen. Lynn Boylan a GUE NGL nevében. Köszönöm szépen a GUE nevében, az árnyék előadó nevében beszélek, nem tudott eljönni. Nagyon fontos munkájon Görögországban választások lesznek. Röviden szólnánk hozzá a jelentéshez. Köszönjük szépen. Reméljük, hogy a be nem jelentett munkával szembeni fellépést erősíteni tudjuk. Ez egy bonyolult jelenség, és a lehetőleg erőteljesebben kell fellépnünk, mint már mondtam. Azt javasoljuk egyébként, hogy a definíciót is változtassuk meg. Pillanatnyilag egy olyan meghatározással dolgozunk, amely 1997-re nyúlik vissza, és eh, itt tör, jogellenes tevékenységről van szó, amit nem jelentettek be a hatóságoknak. Azt mondja a, az árnyék eladónk, hogy ez igazában nem megfelelő, mert ide tartozik az is, hogy a rosszul bejelentett munkát figyelembe kell venni, és eh, itt a be nem jelentett munka definíciójára, tehát meg kell újítani, ezt továbbra is eh, figyelembe kell venni majd a munkaerőpiacokon nagyon fontos, hogy a platform teljes jogon működjön, és tökéletesen kiaknázzak a benne lévő lehetőségeket. Egy másik dolog, amit fontosnak tartunk. Itt a pénzügyi válsággal is összefüggésbe kell hozni ezt a be nem jelentett munkát az elmúlt öt évben. Mindenféppen van egy kapcsolat a tagállamok pénzügyi helyzete és a be nem jelentett munkára gyakorolt hatás között, és a platformok egyik fő célja az hogy legyen, hogy rámutasson erre a kapcsolatra, az összefüggésre. Ez nagyon fontos lehet egyébként a megszorító politika összefüggésében is, ezt végig kell gondolnunk és hogyha már beszélünk itt, kötelező legyen, vagy ne legyen kötelező, azt gondoljuk, hogy az alkalmazás kö, legyen kötelező valamennyi tagállamban, olyan értelemben, hogy ne jöjjön létre ez a szociális dömping az Európai Unióban. Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy ez egy érzékeny terület számos tagállamban, de igazából nem értjük, hogy a szigorú a szigorú ellenőrzés miért ártana nekünk, és a jogalap nagyon fontos, természetesen nagyon érdekes javaslatot terjesztettek elő a zöldek. Az Európai Unió működésére vonatkozó szerződés 9. cikkére hivatkoznak. Azt gondoljuk, hogy ezt használjuk fel valóban a jogalap megmagyarázásakor. És itt meg kell határozni a politikánkat, és nagyon fontos, hogy megfelelő jogalapokkal működjön ez. Köszönöm szépen az előadónak az elvégzett munkát, és nagy örömmel vár az árnyék előadónk erre az együttműködés. Thank you, Terry Reinke, the Greens. Terry Reinke, zöldek nevében. Köszönöm szépen. Azzal kezdeném, hogy én is köszönetet mondok Pinszki úrnak a be az inkluzív folyamat az, amit megszervezett, és az árnyék előadói munka is így működik, a találkozóink is így működtek, és Tomstát is az asszony is egy sor módosított készített, kaptunk ilyen módosítókat, tehát azt gondolom, hogy a szakbizottságunk megfelelő súlyt helyez a be munkára és el kell, hogy mondjam, testre szabott megoldásokra van szükség, nincsen recept megoldás mindenkire nézve. Itt nagyon különböző kihívások jelentkeznek az egyes tagállamokban, de azt összességben elmondhatjuk a be nem jelentett munka az összes európai tagállamban, EU-s tagállamban problémát jelent. Ezért azt gondoljuk, hogy a platform létrehozása mindenképpen többletértéket teremt a fellépések során amiről vitatkoztunk, az a kötelező, illetve önkéntes részvétel a tagállamok részéről. Mi fontosnak tartjuk a kötelező részvételt, és szeretnénk bevonni a tagállamokat, és a platform működéséhez szükségesnek tartjuk azt is, hogy az összes tagállam tényleg részt vegyen benne, hogy a szándék is egy, váljék egyértelművé valamennyi tagállam esetében mert egy év esetben, ha nem mindenki vesz részt, akkor vesz problémákat okoz. A zöldek esetében azt mondjuk, hogy a célkitűzések esetében korlátozott célkitűzéseket alkalmazzunk, de mindenképpen megfelelő erőt kell adni ezekben a témákban, ebben a leszűkített témakörben ennek a platformnak és mert ha ez nem történik meg, akkor csak egy vitakörré alakul az egész. Persze fontos, hogy szakértők megvitassák ezeket a témákat, de ezen túl kéne lépni, nagyon konkrét intézkedésre kívánunk javaslatot tenni, hogy a be nem jelentett munkával foglalkozunk. Felvetődött már a jogalap kérdése épp az imént a GUE mondta, és mi azt gondoljuk, hogy platformként induljon az egész, ahol megosztják a gyakorlatokat a tagállamok, de lehetőséget kívánunk adni arra is, hogy továbbfejlődjön ez a platform. Ezért aztán a jogalap megváltoztatása rámutathatna arra, hogy ez hogyan történhetne a jövőben, vagyis a platforma jövőben más szerephez juthatna a be nem jelentett munka elleni fellépésben. A FAM vélemény már elhangzott az imént még egy pont, a be nem jelentett munkának van egy gender perspektívája is, és Kunyiva asszony, aki a FAM-ban ennek a véleménynek az előadója volt, igen, nagyon jó javaslatokat készített, és ez szerepel ebben az anyagban, és nagyon fontos, hogy, amikor, hogy erről is beszéljünk, amikor be nem jelentett munka témájával foglalkozunk. Köszönöm szépen! Tiziana az EFTD részéről. Köszönöm, elnök asszony, tisztelt kollégák, én is köszönetet mondok Pirinszki úrnak, a jelentés szerzőjének. Valóban valamennyünk véleményét figyelembe vevő módon dolgozott. Szívesen részt vettünk a módosítók megfogalmazásában ebben, ehhez a törvényjavaslathoz, amely a fekete munkát kívánja leközülni, és ez valóban nagyon fontos. A javaslat pénzügyi súlya az EU költségvetésére valóban minimális, de úgy vélem, hogy nagyon fontos garantálni azt, hogy ne legyenek megkettőződések, átfedések a nemzeti fennálló struktúrákkal, amelyek a fekete munkát kívánják leküzdeni. Amikor az európai polgárok pénzéről beszélünk, akkor ugyanis biztosítani kell a leghatékonyabb felhasználást, és a módosítóim pontosan azt kívánják hangsúlyozni, hogy ez a platform mindenféleképpen állandó platform működését mindenképpen állandóan ellenőrizni kell majd. Európai megoldásra van szüksége ezt a problémát illetően, ugyanakkor a tagállamok különbözőségeit is figyelembe kell venni. Ugye mindenhol más és más a fekete gazdaság súlya jelentősége és az általában felvetett problémák. Szeretném kiemelni végül azt a tényt, hogy a megszorítási politikák, amelyek térdre kényszerítették a déleurópai országokat, ezek még inkább súlyosbították a fekete, problém, fekete gazdasághoz kötődő problémákat. Tehát ezen probléma megoldása lehetővé teszi majd, hogy új forrásokat szabadítsunk fel a költségvetéshez, és több jogot biztosítsunk a munkavállalóknak, mint jelenleg. Ugyanis emlékeztetni szeretném a kollégákat arra, hogy a fekete gazdaságot az irritetek elszenvedik, nem pedig maguk választják. Köszönöm. Thank you. Uh... Köszönöm szépen. Megadom a, föl, a szót az Európai Bizottságnak. Köszönöm, elnök asszony. Először is uh, köszönetet szeretnék mondani a jelentéstevőnek uh, a meghallgatások megszervezéséért, illetve azért, hogy bevontak minket a jelentés előkészítésébe, és különösen a támogatásért, amelyet kaptunk uh, a bizottság általános elemzéséhez, amely azzal foglalkozott, hogy mennyire fontos egy európai szintű fellépés azon a területen, valamint azért is, hogy támogatta a jelentéstevő a platform létrehozását. Valamennyien egyetértünk abban, hogy a meghatározás kérdése fontos a platform esetében. Amit mi javasoltunk meghatározásként, ez egy kiindulási alap, amelyről indulva együtt kezdhetünk munkálkodni. Itt nyilvánvaló, hogy nem az illegális vagy jogellenes tevékenységekkel kapcsolatban dolgozunk, hanem, ahogyan egy parlamenti képviselő említette, itt a nem megfelelően bejelentett munkaformákról van szó. Ez képezheti a platform tevékenységének tárgyát. Ami a regularizáció kérdését illeti, azt hiszem, hogy ez egy olyan téma, amely igencsak heves vita tárgyát képezte itt a képviselők között. Nos, a bizottság részéről úgy véljük, hogy a regularizáció kérdése egy olyan kérdés, amelyet a gyakorlatban kellene megvizsgálni, a tagállamok gyakorlatában. Egyeseknek nagyon érdekes tapasztalaték vannak ezen a téren, például Olaszországnak. Nem kell ezt feltétlenül minden tagállamra, illetve minden szereplőre alkalmazni. Ez egyike lehet a központi célkitűzéseknek ezen platform tevékenységei között, amelyet meg lehet majd vizsgálni, amikor megtörténik a bevált gyakorlatok cseréje, de talán nem feltétlenül ez a fő célkitűzése a platformnak. Ahogyan egyes képviselők is említették, a platformnak gyakorlati eszközöket kell kialakítani, amelyek a tagállamok, a szociális partnerek és más felek rendelkezésére állnak, amelyek küzdenek a fekete munka ellen. Ugye a különböző metodológiákra, elemzésekre gondolok, és konkrét fellépésekre, mint például a munkahelyen való ellenőrzések, és egy globális megközelítés kell itt alkalmazni, nem feltétlenül csupán a munkahelyen kell fellépni ezen jelenség ellen, hanem itt fontos a megelőzés is, illetve a be nem jelentett munka elleni küzdelem más szinteken. Vannak bizonyos kérdéseink, ugye az irányításhoz kapcsolódóan ezen jelentés alapján, ugye itt nem szeretném most itt a bizottság anyagának erősségeit kiemeli, mint hogyha egy munka felvétel interjún lennék, de azt hiszem, hogy sikerült globális módon különböző európai szakpolitikákat összekapcsolni, mint a biztonság, az ugye a munka politika, a munkajog, a munkai biztonság, a bevándorlás, az adóügy és a belső piac. Mindezt a platform rendelkezésére tudjuk bocsájtani globális módon ezeket a különböző tapasztalatokat és kompetenciákat, amelyek ezen területen kialakultak, hogy a különböző partnerekkel együtt tudjunk működni, és természetesen itt vannak még a pénzügyi, operatív források, eszközök, amelyeket elnökségünk már rendelkezésre bocsátott különböző szervezeteknek, amelyek felmerülnek itt a jelentésben. A szociális partnerek szerepe nagyon erős, és a bizottság erős szendéka, hogy a szociális partnereket is bevonja ebbe a folyamatba a teljes jogú részvétel bizonyos kérdések megoldását illetően mindenképpen a szociális partnerek autonómiájának betartásával kell, hogy történjék. Nos, ez volt néhány észrevétel, néhány tájékoztató megjegyzés, és mindenkinek sok sikert kívánok, hogy ki tudják dolgozni a kompromisszumokat ezen javaslathoz. Thank you. Uh, köszönöm szépen. Parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm én is Pirinszki úrnak az elvégzett munkát, amit előadóként végzett. Tényleg a jelentésében azt hiszem, a politikai reflexió elemeit jelenítette meg a platform létrehozásában. El kell, hogy mondjam, ez egy nagyon fontos eszköz, egy háromdimenziós eszköz, erre van szükség mindenképp éppen rámutatott eh, erre az okra is, tehát tényleg köszönöm szépen, élvezés a támogatásomat. Én egy néhány módosítót készítettem, hogy világosabbá tegyem a lehetőség megragadását a platform létrehozása esetén, hogy egy, ez egy tényleges európai mechanizmus legyen, az európai szemeszter érdekében ezt létre kell hozni, ez a legjobb applikáció, a platform, hogy milyen többletértéket képes az EU teremteni. 327-388-389-es módosító az enyém. Itt arról van szó, hogy milyen missziót szánunk ennek a platformnak hozzá akar járulni az európai szemeszter folyamatához, amikor az ajánlásokat kidolgozzák. Konkrétan azt javaslottam, hogy a feladatoknál egy plusz is szerepel még, egy közös foglalkoztatási jelentést készítsen az Európai Bizottság a munkahelyekkel kapcsolatban, és ezeket az ajánlásokat, amiket ott megfogalmaznak, úgy dolgozzák ki, hogy elriasztanak a be nem jelentett munkától. Itt arról van szó, hogy hozzájáruljunk ahhoz, hogy az európai szemeszter erőteljesebb hatást fejtessen ki a foglalkoztatás területén. Itt egy éves vizsgálat is lesz, tanulmány is készül, hogy ezt tudjuk. Itt most, és, és hát ennek során az Európai Parlament véleményét is figyelembe kell venni. Ez egy gyakorlatias és hasznos platform kell, hogy legyen, és nekünk is észszerű lenne ebben részt venni. Azt hiszem az összes érintett számára, a tagállamok számára is fontos ez Ezeket a módosítókat az előbb említett okoknál fogva készítettem el, mert eh, eh, a foglalkoztatási szakbizottság elnöke is legyen részt a platformban, illetőleg vegyen részt benne az állami munka eh, ügyi hatóságok is. Köszönöm szépen, Guillaume Palesz. Köszönöm, elnök asszony. Szintén köszönetet szeretnék mondani a jelentéstevőnek a végzett munkáért, hogy be, megindította ezt a dossziét az útján, amely valóban fontos európai helyzet okán és a be nem jelentett munkahelyzetek kapcsán. Egy egyensúlyt sikerült találni, és erre szeretnék összpontosítani a rövid felszólalásomban. Elnézést kell, a jelentéstevőtől, de nem sokára el kell mennem. Tehát egyensúlyt talált azt illetően, hogy elérte hogy van itt egy politikai folyamat ezen platform körül, itt a szociális partnereket és különösen tagállamokat is be kell vonni. A kötelező részvétel alapvető jelentőségű, és aztán lehetne itt egy lehetséges egyetértés a platform célkitűzéseit illetően, ezt nem akarom megzavarni. Itt politikai érzékenység van egyes tagállamok részéről, és számos szempont pont csodálkozást kelthet, vagy esetleg érzékenységet válthat ki egy szereplők részéről. Azt hiszem tehát, hogy figyelnünk kell arra, hogy a platform célja az információcsere, sőt, akár esetleg a be nem jelentett munka elleni küzdelem politikai irányítása, a munka regularizációja, ez egyike lehet a célkitűzéseknek, ahogyan a bizottság említette, de nem a fő célkitűzés, hiszen a tagállamokban a gyakorlat igencsak eltérő. A jelentéstevő egyébként ismeri a véleményemet ezt illetően. Ugye itt van az adó támogatása a munka regularizációjához, és ez egyes tagállamokban, mint például az enyémben is érthetetlennek tűnik. Tehát nagyon jó munka, talán a módosítók szem egy kicsit a keltő lehet, de azt hiszem, hogy jól haladunk. Renate Weber. Renate Weber. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is gratulálni szeretnék a jelentéstevőnek munkájáért, és támogatom ennek a platformnak a létrehozását. Biztos vagyok benne, ez a platform hasznára válik a munkavállalóknak, illetve az érdekeket képviseli, nem csak a tagországi kormányokat fogja szolgálni, akik adót szednek be, hanem a munkavállalókat sikerül jobb védelemben részesíteni a jövőben. Számos módosítót nyújtottam be, ezek összhangban állnak más kollégák módosítóival részben. Csak néhány kérdést ragadnék ki és saját nevemben szólok hozzá a vitához, nem az Alde nevében, mert ott még nem tudtuk ezt a témát megvitatni. Hát, vannak kérdések, amelyek nagyon érzékenyek. Az egyik ilyen kérdés az elfoglalkoztatásra vonatkozik. Az elfoglalkoztatás azt gondolom, nem tartozik ennek a platformnak az együttműködési kompetenciájába, hiszen nem, be, nem be nem jelentett munkáról van szó, hanem fals nyilatkozatról a foglalkoztatást illetően, amely bűncselekménynek is minősülhet. Tehát ez a tagországok feladata, hogy az ilyen típusú esetekkel foglalkozzanak. Egy további kérdés amely ellentmond mindenek, amit eddig hallottam, ez a tagországok kötelező érvényű részvétele. Azt gondolom, nagyon fontos, hogy minden tagország részt vegyen ebben a platformban. Megkérdőjelezem benne azonban azt, hogy a jogalap használata, amelyre szerződés lehetőséget biztos, biztosít, ezt valóban kötelező érvényűvé tehetjük a tagországok számára. Megnéztem a jogalapot, az 1.51-es, 1.53-as, ha megnézzük az összes bekezdést, akkor nincs lehetőség, hogy ezen irányelven keresztül tegyük kötelező érvényűvé ezt a platformot a tagországok számára. Megnézzük, a címet ebben is a megerősített együttműködés áll. És megnéztem a 9-es cikkeit, amelyre a zöldek tértek ki, de ez a szerződés általános jellegében van, szóval ennél konkrétan dologra van szükségünk. Azt gondolom, hogy a tagországok döntésére kell mindezt bízni, és más eszközöket kell találni arra, hogy meggyőzzük a tagországokat arra, hogy vegyenek részt a platform munkájában, osszák meg az információikat. Nagyon fontos, hogy ezzel komolyan foglalkozzunk, illetve a tagországoknak kell dönteniük arról, hogy ezt központi szinten szeretnék megoldani, regionális szinten -e, de nem gondolom, hogy ezt kötelező érvényűvé lehet tenni. Köszönöm, Riáréna. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is köszönetet szeretnék mondani kollégáinknak a fontos munkáért. Azt gondolom, hogy ez a platform nagyon fontos a rosszul bejelentett, illetve nem bejelentett munka elleni küzdelem értelmében. Egyetértek az előttem hozzászólóval, még akkor is, hogyha azt gondolom, hogy nem kell a foglalkoztatásra összpontosítanunk. Hát van, van, akiben nem jelenti be a munkavállalást, van pedig, aki nem helyes módon jelenti be, de nagyon fontos, hogy ezek, ezen jelenségek ellen küzdjünk a nem bejelentett vagy rosszul bejelentett munka azt jelenti, hogy nem lehet megvédeni megfelelően a munkavállalót, és itt eh, a delojális konkurencia elleni küzdelmet is jelentette, ami a vállalkozások között van, illetve a közfinanszírozásnál eh, krízis idején, eh, hogyha meg tudnánk tölteni a közkasszákat, úgymond az nagyon pozitív üzenet lenne számos politika szempontja. De minden olyan kezdeményezés, amely a be nem jelentett munka ellen közelet lehetővé teszi, ezt üdvözöljük. Három alapelvet szeretnék megemlíteni, és örülnék annak, hogyha a parlament ezeket meghallaná. Az első a kötelező érvényű részvétel az összes tagország esetében, lehet, hogy létezik egy jogi szakvélemény, amit el kellene készíteni arról, hogy hogyan lehet kötelező érvényűvé tenni ezt a platformot, de nagyon fontos politikai szempontból, hogy a tagországoknak kötelező érvényűen kell részt vennünk a platform munkányában, és teljes mértékű legyen ez a részvétel, tehát nem lehet elakart módon részt venni, vagy nem részt menni. Ez fontos, hogy eltökélten az információ cserére nyitottan, gyakorlatok cserér nyitottan vegyenek részt a tagországok a munkában. A bizottságtól hallottuk azt a véleményt, amely a regularizációra vonatkozott. Ez egy intézkedés, amely már most is az asztalon van, még akkor is, hogyha a tagországok munkáját ezzel anticipáljuk, de értem azt az aggályt, Pirinszki úr aggályt, amikor azt mondja, hogy nem szabad csak büntető jellegű intézkedéseket elfogadni, hanem ösztönző jellegűekre is szükség van, és segít, segíti az országokat abban, hogy az informális munkavállalásból formális munkavállalást alakítsanak ki. De azt gondolom, hogy nagyon fontos az ösztönző tényezőkre is összpontosítani, és ne csak a büntető jellegűekre. Ehhez pedig megfelelő érvet kell találnunk, amely segítségével meg tudunk állapodni ebben a pontban. Az utolsó pont, az összes részvevő részvétele, a politika részvétele fontos, mint említettem, de tudjuk azt, hogy a, az adminisztráció nélkül nem érünk el ezzel sokat, tehát nagyon fontos, hogy hatékony adminisztráció dolgozzon, aki együttműködik, dolgozik, illetve a szociális partnerek, akik szintén részt kell, hogy vegyenek a nem bejelentett munka elleni küzdelemben. Köszönöm. Köszönöm, Morvai Krisztina. Egyetértek azzal, hogy nem csak a kifejezetten be nem jelentett eh, munkavégzéssel kellene, hogy foglalkozzon ez az újonnan Eh, alakuló tanácsadó, vagy ki tudja milyen intézmény, majd erre is még eh, szeretnék rákérdezni, hiszen itt eh, valóban hasonló természetű jelenségekkel állunk szembe. Az egyik a be nem jelentett munka, ami ugye azt jelenti, hogy történik munkavégzés, van egy munkaadó, van egy eh, munkavállaló, de egyáltalán nem jelenti be a munkaadó a megfelelő hatóságokhoz a, eh, a munkavállalót, akinek ebből számos kellemetlensége származhat, eh, jogfosztottá válik tulajdonképpen akár nyugdíj, akár társadalombiztosítás egyéb vonatkozásaiban, és hát munkajogilag is kiszolgáltatott, hiszen adott esetben munkajogi jogsértés esetén se nagyon tud hova fordulni. A másik pedig a, a megtévesztő módon bejelentett munkavégzések, mint például, amit Magyarországon úgy nevezünk, hogy minimálbérre van bejelentve, tehát adójogi szempontok miatt a munkaadó kisebb jövedelemre jelenti be a munkavállalót, és a harmadik, amiről szó van itt a, a módosító indítványokban, az pedig, amit kényszervállalkozásnak nevezünk, tehát ténylegesen munkaviszonynak felel meg a munkavégzés a, a, a munkavállaló részéről, de szintén adójogi szempontok miatt vállalkozóként, tehát színlelt szerződésről van szó, mert olyan, mintha vállalkozó lenne az illető. Úgy gondolom, hogy mind a három esetben a munkavállaló kiszolgáltatott, ezért kell foglalkozni ezekkel a kérdésekkel, és mind a háromra jellemző az is, hogy a vállalkozó általában kényszerhelyzetben van, vagy legalábbis erre hivatkozik. Magyarországi példákat nézve vannak olyan nagy cégek, akik, akik igenis a profit maximalizálás érdekében csinálják ezt, de vannak olyan kis vállalkozók, tehát itt azért differenciálni kell, akik meg arra hivatkoznak, és valószínűleg alappal, hogy a gazdasági feltételek, a, a, az adózási feltételek, és egyáltalán a munka munkavállaló alkalmazásához eh, kapcsolódó terhek olyan magasak, hogy ezért kénytelenek ilyen ö, eh, jogsértésekhez folyamodni. Nekem nagyon tetszik a 91-es módosítójavaslat, amelyik azt mondja, hogy eh, hogy itt eh, szükséges a, a, a tagállamoknak a gazdasági és adópolitikájuknak az áttekintése, és azt gondolom, hogy ennek a platformnak, és kérdezem is a raportőrt, hogy jól látom-e, hogy ennek a szakemberekből álló új eh, testületnek az egyik feladata az is kellene, hogy legyen, esetlegesen országspecifikus ajánlásoknak a, az adásával is, hogy megnézni, hogy magában a rendszerben, ott az adott tagállamban hol van a hiba. Lehet, hogy ez az adott állam vagy kormány például azt mondja, hogy ő nagyon támogatja a kis- és középvállalkozásokat, csak éppen, hogyha megnézzük nagyító alatt a gazdaságpolitikájukat, kiderül, hogy ez egyáltalán nem így van, nagyon is nehéz helyzetben vannak a kisvállalkozók Eh, vagy megnézi nagyító alatt az adó és járulék eh, kérdéseket, és megnézi, hogy hogy lehetne optimalizálni a munkavállalóknak eh, az alkalmazását. Tehát kérdezem, hogy ilyesmire is lát-e lehetőséget a, a, a raportőr, illetve ebbe az irányba megyünk-e. És szeretném felhívni a saját tagállamommal Magyarországon a vállalkozókat is, és a munkavállalókat is arra, hogy a be nem jelentett munkavégzéssel, illetőleg nem a tényeknek megfelelően bejelentett munkavégzéssel kapcsolatban meglévő tapasztalataikat és javaslataikat osszák meg velünk, illetőleg majd azzal a platform, amelyik réte jön arra, hogy mind a munkavállalók, mind a vállalkozók érdekében eh, javaslatokat tegyen ezeknek a jelenségeknek a eh, megszüntetésére, és eh, a, eh, a jogszabályoknak és a, a, a kölcsös érdekeknek megfelelő eh, szerződések létrehozására. Köszönöm szépen. Thank you, Thomas Mann. Ja. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm a jelentéstevőnek is. Azt hiszem, hogy jó alapunk van, ugyanis kiviláglott az iménti vitából, hogy ez a platform mindenképpen hozzáadott értéket jelent. Ez akkor lesz realizálható, hogyha ez nem egyfajta ö, fórum lesz, hanem valóban olyan eredményekhez jutat minket, amelyek segítenek. Hiszen ez a sok nyilatkozat, amit itt ö, teszünk a ö, parlamentben is, hogy a KKV-kat akarjuk támogatni, azt akarjuk, hogy a minőségi munkát ö, biztosítsák. Sajnos ö, ez nem jelenik meg valóban a valóságban, hiszen sokszor a munkavállalókat vagy nem jelentik be, vagy rosszul jelentik be, feketén dolgoznak a dolgozók akár Németországban is. Gyakran nincs lehetőség erre mindenképpen a regularizációt kell szorgalmazni. Itt volt a kiküldetési irányelv, és annak alkalmazása kapcsán azt élhettük át, hogy például Németországban annyira erős ellenőrzések voltak, hogy már elhangzott, hogy túlságosan sokat ellenőriznek a rendőrség, az adóhatóságok elmennek az építkezésekre például, és a bizottság vagy a bíróság akár belefullad a jogsértési eljárások sokasságába, tehát nem lehetséges, hogy a munkaidő, a munkafeltételeket akarják fogják ellenőrizni, és aztán még a dokumentumokat is le akarják fordítatni németre, azt hangzott el, hogy túlságosan sokat ellenőriznek. Az Európai Bíróság azt hangoztatta, hogy amit tettünk, az teljesen helyes, be kell tekinteni ezekbe a dokumentumokba, és legitimizációra van szükség ezen a területen. Éppen ezért a platformhoz ö, ö, csatlakozni tudok, ezt támogatni tudom. Nos, ö, itt olyan előnőzések, amelyek annyira csökkentettek, azok már nem hoznak semmit, az inspektoroknak mindenképpen kompetenciákat kell kapniuk, hiszen ha ez nincsen adva, akkor ez egyfajta nyugtató tablattaként szolgálhat, de nem hoz valódi gyakorlati eredményt. A kkv számára fontosak ezek az intézkedések a munkavállalók esetében is, akiknek fontos a helyes bérezés biztosítása. Benyújtottam néhány módosítót, tehát nem szabad az ellenőrzés szintet csökkenteni, és aztán itt van ez a fontos gondolat is, hogy itt nem csak egy központi szervre van szükség, hanem mindenképpen arra, hogy az ország specifikus tapasztalatokat figyelembe vegyük, tehát a szubszidiaritás elvét és a szociális partnerek részvétele is nagyon fontos. Mindent összevéve nagyon sok közös gondolat merült itt fel, a definíció kérdését még meg kell vizsgálni. Azt hiszem, hogy elmondhatjuk, hogy egy közös helyes utat tudunk majd találni, egyesek itt a parlamentben lemondtak arról, hogy részt vegyenek ebben, de mi itt a foglalkoztatási szakbizottságban igenis gyakorlatokat, tapasztalatokat gyűjtöttünk a gyakorlatban is, és ennek tükröződnie kell a jelentésben. Köszönöm. Sven Köszönöm, Sven Schulze. Igen, tisztelt kollégák, köszönöm szépen mindenkinek aki részt vett ebben a munkában. És hát persze az előadónak is, mert rendkívül fontos, és ez többször elhangzott, hogy ezt a platformot, amelyel a fekete munkát tudjuk leépíteni, tényleg létrehozzuk. Egy néhány pontot fontosnak tartok, ezeket mindjárt fel is sorolom. Lényegében arról van szó, hogy a szubszidiaritás témáját itt megint egyszer felvessük és ügyeljünk rá még fontos az is, amit megemlítenék, hogy nem lehet egyen megoldásokat találni, és nem mindenhol ugyanúgy, ugyanazok a problémák merülnek fel. Vannak államonként különbözően működő rendszerek vannak, amelyek jól működnek, mint mondtam, és hát hogyha ezt receptként kezelnénk, amit mondunk, akkor talán igazságtalanok lennénk egyesekkel szemben. Ezért beszélek az általam előterjesztett módosítókról külön. Világos, ez a, ahogy már elmondtam a legutóbbi ülésünkön is, nincsen egységes definíciója a fekete munkának, és tagállamról tagállamra különböző megjelenési formák vannak. Ezért is a módosítomban, ami a 99-es számot viseli, hozzászóltam ahhez, és itt az szerepel, hogy a platform magasrangú hatósági képviselők döntéshozatali pozícióban lévők vegyenek részt ezen a platformon. Egy olyan vita a fórumra nincs szükség, amely elkezd dolgozni, és így idő után szép kis vitaklub lesz belőle, ahol alacsonyabb szintű tisztviselők vannak jelen, és a végén semmiről se tudnak dönteni, és nem sül ki semmi az egészből ezért a 223-as módosítomban ehhez is hozzászóltam, e- ilyen értelemben szeretném még elmondani, hogy a tagállamoknál maradjon a hatáskör, hogy önmaguk döntsenek arról, hogy a vita eredményeivel mit kezdenek nemzeti szinten. És ezt a 243-as és 44-es módosítomban is leírtam. Köszönöm. Köszönöm szépen a hozzászólásokat egyelőre. A szakbizottság március 24-én kívánja ezt elfogadni. Eredetileg más időpontot korábbit terveztünk, de a kompromisszumos módosítókra itt több, több idő jött. Köszönöm szépen. Pirinszki úrnak a vitát és a többieknek is. És most pedig a mentesítésekről van szó a napi rendünkön. Meg is adom a szót az előadónak, Marina Harkinnak, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. az általános költségvetéssel kezdjük. Mindenek előtt köszönöm a kollégáknak a módosítókat. 19 módosítót kaptam a tervezetem, a véleménytervezetemmel kapcsolatban, és úgy gondolom, hogy sokat el tudtam közölni, fogadni ezek közül, és kompromisszumokra törekedtem. Egyébként három kompromisszumról beszélünk. Az esetünkben az első, a kettes módosítót váltja fel, ez így elég egyértelmű szerintem. A második kompromisszumos, az megint csak ebben megállapodtunk. 11 és 13-as módosító, de a fő kompromisszumos, ami 14 és 18 közötti módosítókat váltaná fel, és eh, amennyire én tudom, ezeket elküldtük a különböző érintetteknek, eh, legtöbbjüknek legalábbis, és egyelőre nem tudtunk megállapodni, és egy néhány, amit a véleményről szeretnék elmondani, a némi csökkenés van a hiba kvótákban, ez a második legalacsonyabb a szakpolitikai területek közül. A másik pedig, amit szerintem hangsúlyozni kell, hogy azok a lépéseket, amelyeket megtennünk, hogy még tovább csökkentsük ezeket a hiba arányokat, és itt az Európai Bizottság is tett lépéseket, például egyszerűsített költségopciókról is beszél, és vannak módosítók, amiket viszont nem tudtam elfogadni, a hetes például és eh, üdvözlöm, üdvözöljük az egyszerűsített költségopciókat, és a kolléga eh, azt mondja, hogy a point abszolút használjuk, de és eh, az EU projekteknek egy plusz értéket kell képviselniük, és hogyha el akarja költeni a pénzt egy, szak, egy időszak végén, egy periódus végén, akkor ez sérülhet adott esetben. Éppen ezért a hatékony ellenőrzésekre van szükség, de alapvetően ahhoz ragaszkodni kell, hogy megmaradjon az EU plusz értéke, hozzáadott értéke egy-egy projektnek. Egyébként elégedett vagyok amit a bizottság elvégzett, és vannak gyenge pontok, amelyeket megvizsgáltak, és az iránymutatások azt gondolom a tagállamok szintjén azt mutatják az ellenőrzések, hogy haladunk valamennyire, folyamatos haladás van. Tehát kollégáknak pedig megadom a szót. Ennyivel bemutattam a munkát. Claude Roland úr kap szót, a néppárt árnyék előadója. Très, très rapidement. Mm, nagyon gyorsan szeretném köszönetemet kifejezni a jelentéstevőnek a végzett munkáért. Ez hatékony munka volt, és megpróbált kompromisszumokat találni, megfelelően, objektíven előrelépni. Úgy vélem, hogy a kialakított kompromisszumok jók, amelyek nem jelentenek számunkra problémát. Beszéltünk itt egyes módosítókról, és örülök a jelentéstevő álláspontjának. Ez tehát nem jelent számunkra a problémát, ez a vélemény, és a kompromisszumokat is támogatni tudjuk. Thank you. Uh, Mr. Pirinsky from the S&D Group. Pirinsky úr a Szocialisták és Demokraták nevében. Köszönöm, elnök asszony. Én is uh, csatlakozom az előttem szólóhoz, amelyben Nagyra becsülték Harkin asszony munkáját. Hálás vagyok azért, hogy elfogadta a módosítóimat, a 6-ost és 19-est egyetértek a szóbeli, szóbeli módosítókkal, ott a 19-esnél, amire ő tett javaslatot, és támogatni tudom a kompromisszumos javaslatokat, amiket Harkin asszony készített a 14-18-as módosítók kapcsán. Szerintem még egyszer meg kéne nézni, hogy van-e lehetőség arra, hogy kompromisszum szülessen a 12-es, 13-as módosítók kapcsán. Itt bizonyos szövegezést készítettem, és az előadó is készített ilyet, és szerintem eredményét tekintve ugyanarra akarunk kiukadni. És a tagállamok szándéka itt ne csak az legyen, hogy hatékonyan ellenőrizzenek, hanem eh, eredmény eh, orientáltan működjenek az Európai Szociális Alapnál, és, és ez az európai polgárok érdekében történjen, az életük javítása érdekében. A szövege, amit javasolt itt Hárkin eh, asszony, másképpen fogalmaz, másképp fejezi ezt ki, Ugye a, a, a szabályok megsértéséről beszél. Itt van egy kifejezés, hogy ugye a szabályok megsértés off rules legének szerepeljen, tehát egy szövegezési probléma, mert különben, de ahogy lehet, hogy nem tévedek, de én, én úgy gondolom, hogy itt egy szövegezést kéne módosítani. Tehát ez lenne egy javaslat részemről, ami pedig a többi módosított, illeti a tervezetben Szerintem támogatni tudjuk az előadót. A legtöbb módosított az 1-es, 3-as, 7-es és 10-est. Ezeket nem, van, amit nem tudunk támogatni. Thank you. And I can't see that there are any other... Nem látok további árnyék előadókat itt az ülésünkön, a mai ülésünkön de hozzá kíván szólni, ugye valaki? Jabbaló asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm én is az előadónak Hárkin asszonynak. Biztosítatom önöket, hogy elemezni fogjuk a mentesítést, és a KONT szakbizottságban is ezt megtettük, és Tyson biztos asszony kapcsán el tudom mondani, hogy eh, volt egy vitánk a kollégákkal, eh, tényleg azt gondolom, hogy eredmény, hogy a hiba arány az eh, nagyon alacsony, alacsonyabb az EU átlagnál, a projektek egyre hatékonyabbá válnak, és amit leginkább becsültem tegnap az, hogy a vita a hatásokat és az eredményeket kívánja javítani, tehát tényleg erre irányult az egész vita a végeredményét tekintve. Ez nehezebb a szociális projekteknél, mint más projekteknél, tehát a biztossal és a kollégáival alaposan megvizsgáltuk, hogy tudnánk olyan mutatókat, mi mércéket találni, amelyel meghatározunk, hogy a hatás milyen volt, az eredmény milyen volt, nagyon elégedett voltam a javulással, a fejlődéssel, amit láttam a bizottságnál, az Európai Bizottságnál. Köszönöm szépen ezt is, ami a Költségvetési Ellenőrzési Szakbizottság megjegyzését illeti. Január 29-én lesz a szavazás a következő ülésünkön tehát, az Employment a foglalkoztatási szakbizottságban. Ezzel végül is elvégeztük egy, egy utolsó hozzászólást engedjen meg, mondja Harkin asszony. Nagyon rövid leszek tényleg. Köszönöm szépen az összes kollégának. Igen, Pirinski úr valóban azt hiszem ezt össze tudjuk vonni, és egy kompromisszumot tudunk találni a 12-es, 13-as pont esetében a többinél, amit az elején már el kellett volna mondanom, itt egy hivatkozás szerepe az ötös módosítóra. Kara kolléga, nem tudom, itt van-e. Itt van egy hivatkozás. Az ójér, ez a hivatkozás, ez nem helyes. Ugye ennek az alapgondolata, a szociális alap, stb. nem ne szolgáljon arra, hogy egyik tagállamból a másikba kerüljenek munkahelyek, ezt ne lehessen erre felhasználni. A 42-es preambulum bekezdés főprojektekről beszél, kiemelt projektekről, tehát eh, itt eh, emberekbe fektetünk be, itt ruházunk eh, be pénzt, nem termelővállalatokba, ezt azt hiszem nem egyetértünk. E, e, a módosítót, ha jól értettem, akkor erre irányulna. És e, nem vagyok biztos abban, hogy ennek itt, ez itt fontos, hogy erre hivatkozzunk, ezért a hivatkozás. Szerintem amúgy sincs rendjén, de egyszerűen nem, a mi összefüggésünkben ennek nincs relevanciája, hogy úgy mondjam, ez nem, nem fontos. Nem tudom, nem tudom támogatni ezért ezt a módosítót. Politikailag a gondolat oké, okay, de nem idevaló. Köszönöm szépen. Elégedettek vagyunk ezzel. És a következő ülésünkön szavazunk, az pedig 29-én van, januárban. Mindenkinek köszönöm szépen, és jó estét! I'm trying to finish the meeting all the time, and but you of, of course want to go through. Uh, uh... Természetesen az ügynökségekkel még foglalkoznunk kell. Van időnk bőven. Hmm, Hákin asszonynak adom meg újra a szót. Elnézést kérek, hogy nem végeztek még velem, de nem kötöm le a kollégák idejét túlságosan szerintem, hát hiszem szépen tudunk haladni. Beszéltem már kollégákkal, és hát eh, tulajdonképpen egyet is értettünk nagyjából a módosítókkal kapcsolatban. A SZEDEFOP eh, véleménynél három módosító született, ezeket megkaptam, mind a hármat el tudom fogadni, ennek örülök. Mindegyik egy pozitív kiegészítést jelentett a szöveghez és ami még kommentár volt, és szeretnék elmondani a dokumentációnál, nagyon örültem annak, hogy láttam, hogy mennyire fontos a munkája ennek a központnak, amikor a szakképzésről beszélünk, és a szak, szakmai politikáról általában. Tehát azt kell, hogy mondjam, a CEDEFOP elismert vezető szakértői központ, amikor a szakképzésről van szó, és azt gondolom, hogy amit itt felvetettek, ez fontos, és ezt megbeszéltem az előad, más előadókkal is, hogyan tudjuk javítani a szakképzést. Tényleg itt Tyson asszonyos beszéltünk arról, itt bizonyos esetekben úgy tűnik, hogy szükség van, hogy tovább kell képezni az embereket, csak erre van szükség, de hát azért figyelnünk kell a kereslet kínálatra is, nem csak beletenni a, a képzéseket, de el, elégedett vagyok, és el tudom fogadni a módosítókat. Are you ready to go to the next? Folytathatjuk a következővel? Pirinski úr, úgy látom hozzá kíván szólni ehhez még. Nem, esetleg a többit együtt meg tudnánk beszélni egyben összefoglalva, tehát az, van még egy néhány ügynökség. És el, akkor kérem egyben. A négy ügynökségről van még szó, ugye? Hogyha nem kapok szívinfarktust közben, persze az Eurofonddal kapcsolatos vélemény. El tudtam fogadni a módosítókat megint csak egyszer, és van egy szóbeli módosító a kettes módosítóval kapcsolatban. Mint már mondtam, el tudom fogadni. A következő egy ügynökség a munkahelyi egészség és biztonság témájában. Három módosító született. Nem túl mm, nagy, nagy módosítók ezek, és el tudtam fogadni ezeket, és, és a tevékenység alapú költségvetést is el tudtam fogadni, és Roland féle módosítót el tudtam fogadni. Tehát azt hiszem megállapodásra jutottunk. Az Európai Szakképzési Alapítvány, két módosító, az egyiket én írtam, a másikat pedig a Roland úr kompromisszumos megállapodás született ebben. Megint csak azt mondhatom, örülök, hogy ezt el tudom fogadni, és Roland úr is ez lenne tehát a négy mm, mentesítés, amiről beszélünk a különböző alapoknál, alapítványoknál, és szerintem a legtöbben elégedettek lehetnek ezzel, amit született. Thank you. Köszönöm. Mm. Mr. Roland. Roland úr. Nagyon röviden, elnök asszony. Nem lehet ilyen gyorsan felfüggeszteni az ülést. Ami a különböző nézeteket illeti, hangsúlyozni szeretném a kompromisszumokat, amelyek pozitívak, és úgy érzem, hogy ezek jó irányba mutatnak. Itt nem lesz túlságosan probléma. Az ügynökségeknél kiderült, hogy a hibák aránya csökkent, Ez fontos hangsúlyozni, és ez az ellenőrzések miatt is van. Ami a CEDEFOP-ot illeti, nagyon fontos eszköz a CEDEFOP, a képzés, kulcsfontosságú kihívást jelent, és Harkén asszonyhoz csatlakozom, a hosszú távú munkanélküliség úgymond károsíthatja azokat a képességeket, amelyekkel a munkavállalók rendelkeznek. Az Eurofon nagyon fontos referencia Európában, de nemzetközi szinten is. A Nemzetközi Munkahogyi Szervezet támaszkodik az Eurofon munkájára, illetve azok a felméréseket, amelyeket az ILO készít, ők támaszkodnak arra a metodológiára, amelyet az Eurofond dolgozott ki. De azt gondolom, hogy itt olyan ügynökségekről van szó, amelyek fontosak, ami a székhelyet illeti, azt gondolom, hogy ezt minden ügynökség esetében sikerülhet majd tisztázni. Köszönöm. Pirinski wants to say. Pirinski úgy szeretne mondani valami? Parancsoljon. Elnök asszony. Csatlakozni tudok Hárkén asszony összegzéséhez. Elfogadjuk azokat a kompromisszumos módosítókat, amelyeket ő említett, és azt gondoljuk, hogy az ő javaslatai megfelelőek. Egy-két kisebb kérdés van, amelyeket még tovább lehetne vizsgálni. Az egyik a jelentéshez kapcsolódik. A 2014-es évre vonatkozóan a SZEDEFOP munkájával kapcsolatban, és hogyan értékel szakbizottságunk. Ez a felmérés már elkészült. A készségekről és a közeljövőben bemutatásra is kerül. Tehát ezzel csak uh, frissíteni szerettem volna az információt ezzel a kezdeményezéssel kapcsolatban. Általában véve nagyon elégedett vagyok. Köszönöm. Köszönöm, Harkin asszony, köszönöm szépen. A kollégával majd utólag egyeztetek. A végső vélemény a mentesítésre vonatkozik. a költségvetés megvalósítása tekintetében az összes ügynökségnél. I received five amendments to the... Öt módosítót kaptam ez a jelentéshez, két kompromisszumot dolgoztunk ki ezekből. Ezekben sikerült megállapodni. Pirinski úgy nyújtotta be az egyiket, ezt el tudtam fogadni, örültem neki. Just one comment I want to make, and I'll finish with that. Csak egy megjegyzést szeretnék még tenni, és ezzel zárnám. Amikor a decentralizált ügynökségek és a roadmap kérdése felmerül, az előrelépés, amelyre sikerült uh, sort keríteni minden területen, nagyon fontos, hogy lássuk azt, hogy eh, haladás, előrelépés, fejlődés történt, illetve azok a szinergiahatások, amelyeket el lehet érni, ezeket elértük. illetve a kompromisszumok egy részénél azt javasoljuk, hogy a bizottság nagyon fontos, hogy mérlegelje azt, hogy hol tudna bizonyos ügynökségeket egybe olvasztani különösen ami az emészeti és pénzügyi menedzsmentjüket illeti, és fontos, hogy a kölcsönös kiegészítő jelleg jobban érvényesüljön az ügynökségek között. Köszönöm szépen, elnök asszony, ennyit szerettem volna mondani, nincsen további hozzáfűzni valóm. Mr. Pirinski? Na? Pirinski úr? Köszönöm szépen a jelentés tevő hajlandóságát, hogy elfogadta a módosítóimat illetve nagyra értékelem Harkin asszony munkáját. Tehát lehet, hogy úgymond az ember szívdobogása nagyobb lesz ezektől, de hát ezt elfogadjuk. Köszönöm szépen Harkin asszonynak a munkát. Akkor most lezárom az ülést, és mindenki mehet a repülőtérre. Köszönöm.